Grappini, vous aviez euh, quelque chose à dire? Grappini asszony, felsz kíván szólalni még mielőtt a szavazásra kerülne sor? Köszönöm szépen. Köszönöm. Annyit szeretnék elmondani az eljárási szabályzat értelmében, hogy a belga miniszterelnök felszólalása közben az egyik képviselő felszólalt akkor, amikor nem kellett volna, én azért meg vagyok lepve finoman szólva, nem szabad, hogy din- diszkrimináljunk, és főként nem a nőket, mert szinte csak férfiak szólaltak fel. Hát nézze, asszonyom, itt a felszólalási időkat nem annak az alapján osztjuk ki, hogy ki férfi és ki nő. Még egyszer szeretnék a kirgiz látogatócsoportunknak is